úr azt is közölte velem, hogy a zöldek frakciójához csatlakozott. Az illetékes magyar hatóságok arról tájékoztattak, hogy Áder János helyett, aki az Magyar Köztesek új államelnöke, 2012. június 1-ével Áder János urat Bánki Erik úr fogja felváltani. Az új kollégát szeretettel üdvözlöm, és azt szeretném elmondani, hogy az első szabályzat 3 per 2-es cikke értelmében minden tisztelt képviselő teljes joggal részt vesz az üléseken, addig lesz ez így, amíg mandátumát felül nem vizsgálták, és tesszük, hogy Bánki úr előzetesen írásban arról nyilatkozott, hogy nem tölt be olyan tisztséget, amely nem egyeztethető össze az Európai Parlamenti Képviselői tisztséggel. Bánki úr, tisztelettel üdvözöljük, jó napot, kedves kolléga! A jogi bizottság, hölgyem és uraim, május 30-i ülésén az eljárási szabályzat értelmében felvizsgálta a mandátumokat, és